közösen elfogadott indítványokat azokban megnevezett, megnevezett személyeknek eljutatom. Az Európai Parlament ülésszakát felfüggesztem, mindenkinek nagyon jó utat kívánok, az ülés